Okay, then I welcome you this afternoon to this meeting with uh, the, Dev. Üdvözlök mindenkit a mai ülésünkön. A Deve Bizottság szakbizottság mai ülésén. Az elnök közleményei következnek első körben. Köszönöm mindazoknak, akik eljöttek erre a mai technikailag bonyolult és már a szabadságolás időszak alatti ülésre, de hát minden kivételes jelenleg a világban és Európában. Remélem, hogy mindenkinek, minden rokona egészséges, és majd tényleg szabadságra mehet hamarosan, de most még dolgozzunk. Néhány szót engedjenek meg, tehát az elnök közleményei között. Aktív tolmácsolás lesz a következő nyelvekre. Angol, francia, német, fran- spanyol, s, ö, lengyel és magyar. Emlékeztetem a kollégákat, hogy mindenkinek itt a teremben is maszkot kell viselnie, kivé, kivéve amikor éppen beszél, akkor nyilván leveheti a maszkot, és de beszéljen akkor is lassan, mert ugye online tolmácsolás lesz, és online jelentkeznek be kollégák, hogy minden érthető legyen. Tegnap levelet írtam a német külügyminiszternek a tanácsi múlt pénteki következtetések kapcsán, amelyben volt egy javaslat is, egy 5 milliárd eurós összegre humanitárius támogatás céljából a újjá helyreállítási eszköz részeként. Ha erről a tanács megállapodik, akkor a következő költségvetési időszakban egy harmadával nőhet a korábbi bizottsági májusi javaslathoz képest az ide vonatkozó összeg. Más külügyminisztert külön kértem, hogy támogassa ezt az ügyet, az Emergency Aid címszó alatt. Gondolom a kollégák is ezt mind támogatják. Nézzük a hármas napi rendi pontot, a szavazást. Tehát szavazunk. távszavazó eljárással. Mindenkinek e-mailben kell szavaznia, még azoknak is, akik itt vannak a teremben. Ezt a bizottságban most már sokszor lezavartuk, és működött. Meggyőződésem, hogy mindenki tudja, hogy hogy kell szavazni, de azért meg kell kérdeznem, hogy mindenki érti -e az eljárást, van-e bárkinek kérdése? Jó, nincs. Akkor tovább léphetünk. Most nézzük meg, hogy megvan-e a mai a szükséges jelenlét, a szavazáshoz szükséges részvétel, a kvórum. Aki jelen van a teremben, az most nyomja meg a jelentkezni, jelentkezés gombot, és a távoli résztvevők is a megfelelő gombot. Tehát mindenki emelje fel a kezét virtuálisan és valósan, megvan a kvórum a szavazáshoz, akkor elkezdjük a szavazást. A következő két dossziéről szavazunk. Az EU jogi keretrendszere a globális erdőírtások kapcsán módosítók, a védelmi mechanizmusról, illetve az ezzel kapcsolatos véleményről. 18 óra 30-kor zárul le a szavazás. A holnapi ülésünk elején az akkori elnök majd tájékoztatja a kollégákat a mai szavazás eredményéről, és ez bekerül majd a jegyzőkönyvbe is. Mindenkinek világos a rendszer? Köszönöm, jó. Akkor lehet szavazni ettől kezdve. Most pedig tovább lépünk a mai érdemi napirendi pontunkra, ami egy közös vita az ötös-hatos pontokról, mind a kettő Afrikával kapcsolatos. Köszönjük, hogy Upelein biztos itt van velünk. Biztosként neki nem sok ideje van, de ezt megpróbáljuk jól kihasználni. A mi bizottságunk számára nagyon fontos kérdés, ez a partnerségi stratégia. Közösek az értékeink, érdekeink, és persze közben a helyzet márciushoz képest megváltozott, ugye akkor fogadtuk el a stratégiát. Most meg kell vizsgálnunk, hogy a COVID-19 hogyan befolyásolja a program végrehajthatóságát. Ülpülájne biztosra való eszmecsere után Szakoropulov úr fogja bemutatni azt a véleménytervezetet, amely a konzultációs eljárásra vonatkozik. 5.30-ig fogjuk ezt tárgyalni, utána egy ö, köre lesz a kérdéseknek és válaszoknak először, utána pedig egy második köre is a biztos és az IS részvétele mellett. Üdvözlöm tehát Ülpilajnen biztost, és akkor át is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. A világunk folyamatosan a változásról szól, és új időszak kezdődik, legalábbis érezzük, hogy új időszaknak kell kezdődnie, az afrikai partnerség területén. Nagyon sok minden változott, csak március óta is. Csak néhány nappal azután, hogy elfogadtuk az új stratégiát, arra vonatkozó javaslatot, kitört a járvány, a pandémia, és ez mindent más megvilágításba helyez. Az EU reagált, tagállamaival együtt az EU ...36 milliárd eurót szán partnerországaink számára támogatás formájában. Ez egy óriási kivételes összeg. Ennek a nagy része Afrikába irányul, és hogy milyen célokra fordítódhat, azt az afrikai partnereinkkel közösen áttárgyaltuk. Egy biztos, az EU-Afrika stratégia megújítása sürgős. Javaslatunk a stratégiára egy modern és erőteljesebb együttműködést céloz a közös értékek és érdekek alapján. Win-win helyzeteket kívánunk teremteni Afrika és Európa között. A cél az, hogy felszabadítsuk a zöld és a digitális átállásban rejlő potenciális energiát. Javítani akarjuk a beruházási környezetet, növelni a kereskedelmet, javítani a fejlesztési projekteket, és fenthathatóbbá akarjuk őket tenni. És az ifjúságot és a nőket próbáljuk a változások középpontjába állítani. Tisztelt képviselő kedves barátaim! A konzultációk most is zajlanak, és október végére készülünk az EU-Afrika csúcs találkozóra. Volt már két termékeny egyeztetési kör. A zöld átállás és a magas döntéshozói posztokban szereplő afrikai politikusok bevonásával. De a polgárokat és a parlamenteket is bevontuk, és bekívánjuk vonni a jövőben is. Tehát számos egyeztetés zajlik, a Communication 5 Partnership keretén belül. Hangsúlyozni szeretném, hogy Európa elkötelezett az afrikai jövő mellett és a szükséges reformok segítése mellett. A nemzetközi partnerség biztosaként célom az, hogy az egyenlőtlenség ellen küzdjek, hogy inkluzív, fenntartható világot építsek. A pandémia számos gyenges pontra rávilágított. Az egyenlőtlenség kiszolgáltatottabbá teszi a társadalmakat, és ezen változtatni kell. Csak akkor beszélhetünk ö, helyreállításról, hogyha az az inkluzió és a szolidaritás jegyében zajlik, az elkötelezett beruházások és fenntartható fejlesztések alapján áll. Szeretném most meghallgatni az önök véleményét, mint a folyamat kulcs szereplőinek a véleményét, ez ezen új partnerség tervére vonatkozóan. Köszönöm az önök előadójának a több hónapos együttműködést. Örülök annak, hogy a jelentés tervezet, amelyet elolvastam, nagy részt összhangban van azzal, amit mi akarunk, hogy a fiatalok és a nők legyenek a fókuszban, és az egyenlőtlenség elleni harc önöknek is prioritás. Ezek azok a változások, amelyeket közösen végrehajthatunk. Uh, Köszönöm, tisztelt biztos asszony. Most az előadónknak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, Tomá. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Amikor Addis Abebát választotta első hivatalos útjául van der Leyen elnökasszony erőteljes jelzést közvetített az afrikaiaknak és az európaiaknak is, de mindenkinek is geopolitikai biz, bizottsága, hogy ő ezt elnevezte, azt mutatja, hogy gyakorlatilag Afrika a középpontja a, a világnak. 2020 rendkívül fontos év azzal kapcsolatban, hogy az afrikai kontinenssel hogy tudjuk új alapokra helyezni partneri kapcsolatainkat. Egy olyan kontinensről van szó, amelyet már nem egyszerűen fejlődőnek tekinthetünk humanitárius szempontból és nagyon fontos migrációs szempontból is. 60 év telt el azóta, mióta megszűnt a gyarmatosítás, és eljött az idő, hogy másképp fogalmazzunk. A fiataljaink készek arra, hogy új lapra, lapot nyissanak a történelemben, és nagyon sok területen be is fektessenek, amely mindannyiunk számára nagyon előnyös. Hogyan is lehetne stratégiai, pragmatikus csapatot kialakítani Afrikával, amely mindenki számára jó? Az első lépés, hogy meghallgassuk Afrikát, és integráljuk elképzeléseit. Nem lehet európai stratégiát kialakítani, hogyha csak arra várunk, hogy afrikai partnereink, barátaink csak egyetértsenek velünk. Kedves kollégák, Ebben a jelentéssel én egy orvosi tapasztalatot szerettem volna átadni mindenki számára. Először is szerettem volna közvetlenül eszmét cserélni, és megérteni azt, hogy mit is várnak el tőlünk afrikai barátaink. Így ellátogattam például Togóba, Marokkóba és Etiópiába, majd a COVID-19 kapcsán folytattam a konzultációkat további öt országban, Szenégálban, Ruandában, Nigériában, Kenyában és Dél-Afrikában nem voltak tabuk az eszmecserék során, kölcsönös volt a tisztelet, és őszintén és mm, tisztességesen beszéltünk egymással. Afrikai partnereink elmondták a nehézségeket, hogy nehéz koherens víziót előállítani, hogy nagyon nehéz egyértelműen kommunikálni érdekeinkről, és hogy néha lassan és láthatatlanul lépünk fel. Ugyanakkor gyakorlatilag egyértelműen kiderül, hogy Európa a legfontosabb privilegizált partnerük is. A történelmi kapcsolatokon túl közösek a nyelveink is, és nagyra értékelik partnereink, hogy értékeink és modelljeink szociális szempontból hasonlóak, képesek vagyunk dialógust folytatni, és annak ellenére, hogy 27 különböző országról van szó, megtaláljuk a megoldásokat. Végül pedig a két kontinens nagyon fontos az integráció szempontjából Európában, és nagyon egyszer, fontos, hogy összefogjunk. Tíz évvel a 2030-as agenda elkészülése után óriási a válság, és sürgősen megoldást kell találnunk, hiszen a koronavírus válság rámutatott arra, hogy mennyire összekapcsolódunk, és mennyire fontos, hogy rájöjjünk arra, hogy mindannyian sebezhetőek vagyunk nagyon sürgős tehát a klímaválság megoldása, a biodiverzitás probléma megoldása. Ahogy a biztos asszony is említette, ökológiai és digitális szempontból is nagyon fontos, hogy a lényegre törjünk. A COVID-dal kapcsolatos és az azt követő időszak prioritásokat mutat az emberi fejlődés terén is. Afrikai partnereink emlékeztetnek arra, hogy csak akkor lehetséges mindez, hogyha koncentrálunk az egészségügyi jogokra és az oktatásra. Ez a stratégia pragmatikus kell, hogy legyen még pedig olyan egyértelmű és felelősségteljes definícióval mindenki számára a végrehajtás terén, amely aztán folytatja az előrelépést. Nagyon fontos például a zöld paktum, az, hogy nagyon fontos a partneri kapcsolat az egészségügy terén, a fiatalok kérdése, az nők jogai, és szeretném itt kiemelni a nőket és a fiatal afrikaiakat, hogy mennyire kell motiválni őket, milyen dinamikusan kell, hogy fellépjenek kérik is a segítséget tőlünk, de ne felejtsük ezt el, hogy bizalomra van szükség. Az emberek közötti kapcsolatra van szükség, nem csak az intézményekre. Minden szinten tanulnunk kell egymástól, tapasztalatokat cserélni, szakmai tapasztalatokat. Így ö, sikerül majd az, mindenkinek a befogadása, és így tudunk csak a, a, az emberekre koncentrálni. Kedves kollégák, ennek a partneri kapcsolatnak nem csak néhány európai ország ügyének kell lennie, mindannyiunknak be kell fektetnünk ezzel a kontinenssel való kapcsolatunkba. Minden európainak kedvet kell csinálnunk, hogy megértse ennek az afrikai kontinensnek a realitásait, eh, hogy együtt összefogva léphessünk fel. Nagyon fontos, hiszen 54 országgal kell, az Afrikai Unióval és az Európai Uniós 27 országgal együtt fellépni. Eh, előadóként nagyon sok emberrel, legalább 200-al konzultáltam. Ez óriási megtiszteltetés, de ugyanakkor néha nehéz és frusztráló élmény is. Ezen konzultációs folyamat során szerettem volna afrikai partnereink hangját is hallatni, és elmondani, hogy mik fontosak számukra az Európai, Parlament, az Európai Parlamentnek. Egyébként ezt nagyon nagyra értékelték. Az ő hozzájárulásukkal lehet fellépnünk megfelelően. Tisztelt biztos asszony, tehát számíthat ennek a parlamentnek az elszántságára, hogy ez az új stratégia sikerrel járjon. Ezért szeretnék már is előre köszöntet mondani az készítőknek és örömmel vállalom a munkát önökkel. Végül pedig eh, szeretném még egyszer komolyan megköszönni mindenkinek azt a segítséget, akikkel Afrikában és Európában eszmét cserélhettem. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani a nagyköveteknek, a delegációknak az Európai Unióban, az afrikai országokban, mert óriási segítséget nyújtottak a konzultációk során Európának. Óriási szerencséje van, hogy ilyen elkötelezett emberekkel dolgozik együtt. És engedjék meg, hogy a munkatársaimnak is köszönetet mondjak, Marie Claude-nak, Matilda Flabiánnak, akik rendkívül sok munkát köszönhetek. Köszönöm mindannyiuknak, köszönöm szépen. Thank you, Chrisola, and... Uh, köszönöm szépen. Nagyon köszönöm ezt a sok munkát. Tudom, hogy nagyon sok időt szánt erre a témára, mint a bizottság előadója. Most akkor a frakciók számára nyitom meg a lehetőséget. Két percben lehet majd hozzászólni, hogy a biztos asszony meg is válaszolhassa a kérdéseket. Janina Osaszkával kezdjük. Parancsoljon! Um, um, dziękuję. I will speak in, in Polish. Lengyelül fog beszélni. Dziękuję komisarz Juttőpilainen za propozycję. Köszönöm szépen. Először is köszönet a biztos asszonynak a stratégiai javaslatért Afrika számára. Ennek kell kapcsolataink alapját képeznie. El kell most már távolodnunk attól a hozzáállástól, hogy adakozunk, és akik ezt az adományt megkapják. Ettől ezen változtatnunk kell. Zára asszonynak is köszöntet szeretnék mondani, nagyon jó dokumentum készült tollából, és nagyon fontos kérdéseket emel ki a járvány során. Ez a jelentés nagyon sokban tükrözi azt, amit én érzek, amit gondolok Afrikáról. Afrika egyáltalán nem egységes kontinens. Az évek során egyre több felemelkedő gazdaságot ismerhettünk meg, de olyan országokat is, amelyeket a konfliktusok, a szegénység sújt. Nagyon fontos a stratégiánk szempontjából, hogy ne felejtsük el azt, hogy vannak olyan területek, ahol vannak olyanok, akik éheznek. Ez a járvány csak súlyosbított a helyzetükön. Újra kell definiálnunk Afrika integrációját. Nem lehet egyszerűen csak az egységes megoldásokat rájuk erőltetni a közösségi érzés nagyon fontos Afrikában. Olyasmivel rendelkeznek, amit mi polgári társadalomnak nevezünk, bár másfajta értékeket képviselnek. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezeket megismerjük. Ez kell minden vita kiinduló pontjának lennie. Aztán, ami az emberi jogok afrikai kartáját illeti, erre is oda kell figyelnünk. Aztán a nemek egyenjogúsága esetén figyelnünk kell az ivóvízre, az oktatásra, az élelmiszerre általánosságban. Az egyik leggyakoribb oka annak, hogy a nők, a gyerekek abadják a tanulást, hogy egyszerűen nincsenek illemhelyek, nincsenek szanitér megoldások. Egyszerűen a szegénységből ki kell emelni Afrikát, mert hangsúlyoznunk kell azt, hogy Afrika az éghajlat változás áldozata. Az, az új zöld dílt velük kell megvalósítani. Nagyon fontos az előnyökre is koncentrálni. A kérdésem a biztos asszonyhoz a következő. Amikor a stratégiát megfogalmazták, gondoltak a fiatal afrikaiakra is, hogy mire van szükségük? Megkérdezték tőlük? A második kérdésem pedig, gyakorta mondjuk, hogy ez a stratégia, stratégia Afrikával, nem Afrikáért készült. Mit kell változtatnunk a megközelítésünkön, azért, hogy ez a kapcsolat kiegyensúlyozott legyen mindkét partner számára? Udo Bullman következik az eszendétől. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a biztos asszonynak is. Először is szeretném elmondani, hogy nagyra értékelem, hogy Jutta Urpilainen ilyen elkötelezett az előttünk álló problémák megoldása iránt, és hogy a lehető legjobb partneri kapcsolatot alakítsuk ki Afrikával. A szakértők az elmúlt hetekben, hónapokban mind-mind elmondták, hogy a koronavírus járvány legsúlyosabb hatásai a glóbusz déli részén még váratnak magukra, főként Afrikára jellemző ez. Különböző válsághelyzetek kumulálódnak majd várhatóan a kontinensen, éhínség, természeti katasztrófák és a koronavírus járvány hatása, ezek mind-mind együttesen fejtik majd ki a hatásukat, és persze nem szabad elfeledkezni a környezeti problémákról és a katonai konfliktusokról sem. Megháromszorozódott háromszorozódott az éhínség által közvetlenül fenyegetett emberek száma. És sajnos még mindig sokan támogatják Sár Michel javaslatát, miszerint a humanitárius segítségnyújtásra szánt összegeket csökkenteni kellene. És súlyos kételjeink vannak a fejlesztéspolitikai pénzek dossziéjával kapcsolatosan is, ugyanis a külügyi fellépés garancia alapja nem egy közvetlen eszköz, amely képes segíteni a legszegényebbeken és a legkiszolgáltatottabb országokon. Ezért számítok önre, Urpilainen asszony, ebben az összetűzésben is, és csak megerősíteni tudom, amit az elnökünk az elnökségben írt levelében megfogalmazott. Szerintem teljes mértékben támogatnunk kell Juttát, a humanitárius segítségnyújtás biztosát. Meg kell erősítenünk a déli féltekével való együttműködésünket. Kemény csata lesz ez, de ha nem nyerjük meg, akkor Európa és partnerei kemény árat fizetnek majd ezért a vereségért. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Először egy bevezető megjegyzést tennék. Pillanatnyilag két kategóriája van az államoknak Európában. Vannak annak, akik előre szeretnének lépni, akik megfelelően tekintenek erre a kérdésre, és akik ennek következményeit is elfogadják. Körülbelül 20 országról van szó. Aztán van négy, akik gátolnak minket, és mindent költségvetési tervet ö, befolyásolnak. Nos, ez a helyzet eléggé súlyos és elfogadhatatlan. Nos, ami a jelenlegi témánkat illeti. Csalódott vagyok, ezt kell elmondanom, az egész koncepciót illetően. Ami az afrikai stratégiát illeti, majd meglátjuk, hogy hogyan válik be Eredetileg jövő év január 1-től kellett volna, hogy beinduljon. Két kérdéscsoporttal szeretnék foglalkozni. Az első az költségvetési, technikai jellegű, mert nem tudom, hogy hogy fog ez működni. Két vezetésre ez lesz jogunk. Az egyik, amiben benne van az Európai Parlament, a másikban viszont talán csak megfigyelő, még ha privilegizált is lett. Nem azért választottak meg minket, hogy megfigyelők legyünk, hanem azért, hogy tegyünk valamit. Ez az első dolog. Másodszorban nem igazán értem, hogy miért vettek el pénzt a humanitárius segítségtől. Hiszen ez a fejlődő országoknak szánt a leg kiszolgáltottabbak számára, akik éheznek, akik háborús körülmények között élnek, nehéz körülmények között, és akiknek gyorsan pénzre van szükségük. Pedig, hogyha elveszik a pénzt, mondja a tanács, nem lesz semmi probléma, hiszen más területre az új generációk számára kerül átcsoportításra. De csak az európai államok kaphatják ezt meg, Európai Uniós tagállamok lehetnek a kedvezményezetjei. Én úgy gondolom, hogy a bizottságnak legalább valami mást is kellene, hogy mondjon nekünk, mint hogy a fejlesztés elveszti ezt a pénzt. Legalább azt, hogy ezt a pénzt a beruházási alap kapja, vagy az afrikai országok számára, <laughs> mert akkor nem kerülhet a következő generációkhoz. Én úgy gondolom, hogy ezt az európai cégek fogják kapni, akik beruháznak Afrikában. A kérdésem tehát, hogy kérem mondja el, hogy mi a helyzet ezzel a témával. A két eszköz összekapcsolása tehát nem fogja megkönnyíteni a helyzetet. A következő generációs pénzt az elkövetkezendő évek során fogják elköt, kell költeni, de legalábbis el kell kötelezni ennek elköltése mellett valakinek magát. Aztán majd meglátjuk, hogy mi a helyzet vele. Ez az első kérdéscsoportom. A második politikai jellegű. Én úgy gondolom, hogy Afrikában mások is jelen vannak, Kína, India, a 27 európai ország, amelyek nem nagyon érdeklődnek az iránt, hogy koordináljanak az Európai Unióval. Úgyhogy az európai stratégia felaprózott lesz. A bizottság szintjén mit tehetnek annak érdekében, hogy túllépjenek ezen a stádiumon? 28 különböző jelenlévő Afrikában koordináció nélkül nem stratégiát fog eredményezni, hanem teljesen felapróz mindent, aminek abszolút semmiféle láthatósága nem lesz. Minden tiszteltem természetesen a bizottsági szakértők iránt és tapasztalatok iránt. Végül pedig olyan kérdés ez, amely túllép a mi bizottságunk határain, Politikai szempontból mit ajánlunk Afrikának? Én azt kértem, hogy az Európai Unió segítségével Afrika egy megfelelő státuszt kapjon az ENSZ biztonsági tanácsában. Nem tudom, hogy ennek az 54 afrikai államnak ezt a státuszt miért nem biztosítják? 5 milliárdra van szükség ehhez? A 2 milliárd nem elegendő ahhoz, hogy egy felsőbb ENSZ szervezetben képviseltetessék magukat. Úgyhogy egy kicsit ambiciózusabb fellépést kérek. Nos, ennyit szerettem volna lényegében kérdezni. Talán van még egy harmadik is. Arra vonatkozóan, hogy hogyan fogják a pénzt elosztani. Pontosítani kellene azt, hogy hol kell további beruházásokat eszközölni. Ott volt a kultúra például, ott nem igazán jelentős a beruházás. Afrika itt nem fejlődhet, csak akkor, hogyha segítünk. Nincsen egyetlen egy olyan kontinens vagy partner, amely segíthetne a szükségleteken itt. Ha 100 a bevétel, akkor 200 az, amire szükség van, tehát négyszer annyi, mint a mezőgazdaság terén. Lenne még más kérdésem is, de ezt majd legközelebb teszem fel. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Az ID képviselője következik. Ja, guten Tag. Ö... Jó napot kívánok! Tisztelt biztos asszony, nekem is lenne egy kérdésem, mondja az imniok képviselő. Az a benyomásom, hogy mi, európaiak, az úgynevezett értékeinket akarjuk rákényszeríteni az, az afrikaiakra ezzel a stratégiával. Emlékszem a legutóbbi csúcs találkozóra, AKC csúcsra, ahol számos afrikai vezető tematizált ezt a kérdést. Nem figyelünk oda eléggé az afrikai társadalmi struktúrákra. Mindig partnerségről beszélünk, miközben ez nem jó kifejezés a kapcsolatunkra Afrikával. A partnerség ugyanis azt jelenti, hogy a két fél egyenrangú egymással, de ettől még nagyon messze vagyunk. Zöld politikát követelünk tőlük, genderpolitikát, homoszexuális jogokat és így tovább. Ezen az LKC találkozán, találkozón egy afrikai vezető nagyon jól fogalmazta meg, amikor azt mondta, hogy ti, európaiak, azt akarjátok, hogy a jó kormányzás jegyében csak két hivatali időt engedélyezünk egy-egy vezetőnek, de mi a helyzet Merkel asszonynal? Ő már negyedik hivatali idejét tölti. Az értékrendszerünk egyszerűen nem kompatibilis az afrikai társadalmi struktúrákkal egy újfajta afrikai ember típust akarunk látni, de ez nem fog működni. Szerintem a lakosság, a népesség alakulásáról is beszélnünk kell, az afrikaiaknak maguknak kell ezt a problémát megoldaniuk, mi csak segítséget nyújthatunk ebben. Nem oldhatjuk meg helyettük ezt a problémát, azáltal sem, hogyha megnyitjuk Európát teljes mértékben a bevándorlók előtt. A világ számos pontján sokat beszélnek most a rasszizmusról, Afrikában nagy szükség van a jól képzett munkaerőre, de az ő jól képzett munkavállalóik most itt vannak Európában. Nem kellene őket rábírni, hogy térjenek haza, és a saját hazájukat építsék. Nem a rasszizmus egy bizonyos formáját gyakoroljuk-e mi is? Ebben a stratégiai dokumentumban szerintem nagyon kevéssé kézzelfogható fogalmak szerepelnek ezentúl. Nagyon jól emlékszem például a demokrácia fogalmának nagyon különböző értelmezéseire. Az arab világban például nagyon sok egyeztetést folytattam a témában, ott teljesen máshogy értelmezik ezt a fogalmat. Ha kivesszük a stratégiából az egyik-másik fogalmat, például a mobilitást, akkor ez mit jelent pontosan? Ez azt jelenti, hogy ismét a korlátok nélküli migráció irányába akarunk elindulni? Ez egy konkrét kérdés, hogyan kell a mobilitást ebben a kontextusban értelmezni. Jó lenne, hogyha erre választ kapnék. Tartok tőle ugyanis, hogy ismét csak egy lavina zúdul ránk, hogyha nem vagyunk óvatosak. Köszönöm. Köszönjük szépen. Herzberger Fofana képviselő zöldek. Sajnos nem halljuk a képviselőt, nem kapcsolta be a mikrofonját. Merci bien de me donner la parole. Köszönöm szépen, köszönöm a szót. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Ma tehát az új Európai Uniós afrikai stratégiáról szeretnénk eszmecserét tartani, tartani, illetve új normákat létrehozni a kapcsolattal Először is el szeretném mondani azt, hogy tökéletesen egyetértek azzal, amit a kollégám mondott, mert az afrikai 54 ország közül egyetlen egy sem képviselteti magát a biztonsági tanácsban az ENSZ-ben, és mi támogatjuk ezt a követelést, mint zöldek. Aztán pillanatnyilag új partneri kapcsolatot szeretnénk létrehozni az egyenlőség alapján. Szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy ezen cél elérése a megfelelő intézkedések alapján, illetve a végrehajtás síkján kell, hogy megvalósuljon. Ami az új stratégiát illeti, nagyon sok területen együttműködése van szükség, és kölcsönös előnyökre, Úgyhogy szeretném, hogyha itt explicitebb, finomabb megfogalmazás lenne, például az élelmiszer biztonság terén. Hiszen fenntarthatónak kell ennek lennie mindkét kontinensen, főleg a COVID-19 járvány hatása tükrében. De az élelmiszer biztonság azelőtt is már az egyik legnagyobb kihívás volt ebben az évszázadban. Ha a járvány hatását nem vesszük bele, akkor a FAO, amely az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete, és amely az élelmiszerért felelős a világon, azt fogja megállapítani, hogy 2014 óta csak nő az éhezés. Így nem nulla lesz a cél, elérendő cél, hanem minden más területen is probléma lesz. Hiszen Afrikában kétszeres a veszélye ennek, mint máshol a világon. Kérdésem tehát, az Európai Uniós politika például az apák szintjén belefoglalja -e ezeket az aspektusokat is ebbe a stratégiába? Köszönöm. Thank you, uh, Beata Kemp. Köszönjük szépen, Beata Kemp a következő. Köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen a biztos asszonynak. Továbbá köszönöm a jelentéstevőnk munkáját is, és köszönöm, hogy beszélt az EU-Afrika stratégia főbb sarokköveiről. Nagyon nagy eredményt értünk el, Szeretnék továbbá két dolgot még megemlíteni. Először is köszönöm szépen az elnökünknek, hogy megemlítette, hogy nem szabad elfogadnunk, hogy a humanitárius segítségnyújtás forrásai csökkenjenek, különösen egy járványügyi helyzetben nem, és különösen Afrika kapcsán azt látjuk ugyanis például, hogy Dél-Szudánban egyre több a fertőzött. A WHO egyik szakértője is beszélt erről már itt a körünkben, de a partner szervezeteink mind-mind nagyon drámai helyzetről számolnak be Dél-Szudánban. Nem akarok elképzelni egy olyan helyzetet, hogy az Európai Unió mint donor kivonul a térségből, mert a támogatások, illetve a forrásokat egyharmadával megkurtítjuk. Ez nem felelne meg az értékeinknek. Elnök úr, hogyha még bármit megtehetünk annak érdekében, hogy ez ne történjen meg, ha még esetleg latba vethetjük a súlyunkat, akkor ezt mindenképpen meg kell tennünk. Nem fogadhatunk el egy olyan helyzetet, amely nem méltó és amely nem felel meg az értékeinknek. Még egy dolgot szerettem volna megemlíteni a jelentéssel kapcsolatosan, illetve a témával kapcsolatosan. Nevezetesen az afrikai gyermekek helyzete. Hojszka asszony is beszélt már erről. Egy Afrikával kapcsolatos stratégiával van dolgunk, és nem egy Afrikáért létrehozott stratégiával, ez azt jelenti, hogy az együttműködés egy új szintre lépett, ezt helyesnek tartom. Azonban jobban oda kell figyelnünk a gyermekek helyzetére. A gyermekek ugyanis egyre drámaibb helyzetben vannak, a legfiatalabbak kénytelenek idő előtt elhagyni az iskolát, szegénységben élnek, nagyon korán házasságba kényszerülnek, gyermekkatonaként kell tevékenykedniük, drámai a helyzetük, és az emberkereskedelem veszélye is még mindig nagyon nagy ebben a térségben. Tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az emberkereskedelmet megállítsuk, ez egy valós veszély. Azt szeretném kérdezni, biztos asszony, hogy lát-e valamilyen lehetséges megoldást az általam felsorolt problémákra? Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy az általunk biztosított segítségnyújtás hatékony legyen, főként a legfiatalabb afrikaiak esetében, hiszen ők nem fognak tudni túlélni a mi segítségünk nélkül, és végül, de nem utolsó sorban módosítót fogok benyújtani a költségvetésünkre vonatkozólag, amelyben azt fogom kérni, hogy a pénzek egy részét a civil szervezetekkel való együttműködésre tegyük félre, biztosítva, hogy egy célzottabb segítségnyújtás valósuljon meg, hogy tényleg a legrászorulóbb régiókon tudjunk segíteni. Rengeteg a tapasztalatunk, például a vallási szervezetekkel való együttműködés területén, a különböző hittérítő missziók nagyon aktívak az oktatás és a segítségnyújtás területén, őket is támogatnunk kellene, mert nagyon hatékonyan működnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. A GUE képviselője nincs itt, úgy Beáta Kempának válaszolnék. A legfontosabb a tanácsi ülés kapcsán, és mondjuk ki ezt nyíltan, az, hogy tudjuk, hogy sajnos a tárgyalásoknak a prioritás listáján nincsen rajta az, amit mi most beszélünk. Úgyhogy minden tagállami erőforrás is mozgósítani kell, hogy egyáltalán szó legyen róla. Nagyon valószínű, hogy ezen a hétvégén még ezzel nem fognak foglalkozni a tagállamok, de talán majd később a hetek során, igen. Itt persze biztosnak is nagy szerepe van, úgyhogy meg is adom neki, hogy vissza is adom neki a szót. Köszönöm szépen! Izgalmasak voltak a hozzászólások és a kérdések. hangsúlyoznám, hogy én nagyon nagyra becsülem Urzula munkáját, aki nagyon sokat utazott Afrikában, nagyon sokakkal találkozott. Nagyszerű ez a hozzáállás, és az is nagyszerű, hogy amikor az ember normális afrikai állampolgárokkal találkozik, akkor kinyílik a szeme, és és ez be szivárgott a jelentésbe ez a hozzáállás, ez a pozitív hozzáállás, ennek örülök. Janina, elnézést a családi nevét nem tudom kiejteni, véleményével is egyetértek, hogy a humanitárius fejlesztésre külön oda kell figyelni. Igen, a következő programozási időszakban ez kiemeltetett, amikor az MFF-ről tárgyalnak a tagállamok, és döntenek, egyből azután elkezdjük a programozást. Már most is tulajdonképpen programozást csinálunk, ezt előprogramozásnak hívjuk. Torei alelnökkel szorosan együttműködök abban, hogy a programozás prioritásai között ott legyen az úgynevezett Human Development az egészségügyek fejlesztése, a jobb hozzáférés az egészségügyi ellátásokhoz, a kikötői biztonság. Ugye sokan elmondták, tudják, hogy a Covid most rátett még az amúgy súlyos élelmezési helyzetre, emberek éheznek, egyes helyeken az éhhalál is felütötte a fejét, és ez a Covidnak is köszönhető. Úgyhogy ilyen helyzetben próbálunk valamit tenni, és prioritásokat kijelölni. Azt kérdezték, hogy hallottam-e a fiatalok véleményét, mielőtt a kommunikációt kiadtuk, a közleményt kiadtuk. Igen, találkoztam fiatalokkal, hiszen Személyes prioritásom is az ifjúság védelme, munkahelyi leírásom is tartalmazza, de saját ambícióm is. És a stratégiát most elkezdtük megfogalmazni. De további konzultációkat tervezünk egyre szélesebb körben, a civil társadalommal, a fiatalokkal, a kutatókkal, képviselőkkel. Afrikaiakkal elsősorban, mert folyamatosan be akarjuk kardalizálni a helyi és grassroot véleményeket, és különösen a fiatalokét. Tehát ez a konzultáció most is zajlik, és nagyon örültem annak, hogy több kollégám, biztos kollégám is hajlandónak mutatkozik részt venni ezekben a konzultációs körökben. Ahogy elmondtam már, több ilyet tervezünk, több párbeszédet ősszel, szeptember, október hónapokban, még majd az októberi csúcs előtt, és majd az októberi csúcs teszi föl a pontot az íre. Az Európai-Afrikai Együttműködés konzultációs folyamatában. Elmondtam már a prioritásainkat, egyértelmű, hogy az ifjúság helyzete ott van közöttük. Remélem, októberben megrendelésre kerülhet majd ez a tervezett csúcs találkozó, és hogy itt személyesen részt vehetnek majd már az afrikai küldöttek Brüsszelben egy ilyen találkozón. Már most tervezzük, hogy milyen eseményeket próbálunk majd a program részeként megszervezni. De a legfontosabb része a konzultáció lesz, az egyeztetés az elvekről, értékekről, érdekekről. Elég sok kérdést vetettek föl, a több éves költségvetés kapcsán, és sokan elégedetlenek az eddig elhangzott javaslatokkal, tervezetekkel. Engem is aggaszt néhány kérdés. De sajnos a bizottságnak a javaslattételen túl nem sok befolyása van arra, hogy mi történik ezután. Ez tényleg a tagállami vezetők múlik, hogy a bizottsági javaslatról mi persze megpróbáljuk őket meggyőzni értelméről, céljairól, szükségességéről, de a döntést ők hozzák meg. Elnök úr is elmondta az ülés elején, hogy ha valóban geopolitikai szerepünknek meg akarunk felelni, akkor a külügyi kapcsolatainkba, fejlesztési programokba is sokat kell fektetni. Én ezzel száz százalékben egyetértek, és részemről mindent megteszek azért, hogy ez így legyen. Amint már említettem önöknek, és ez egyben Charles kérdése is volt, hogy a programozás elkezdése kapcsán szorosabban együtt tudnánk működni a tagállamokkal. A koordináció szerintem is fontos, és ez egy érzékeny pont. A Team Europe keret eddig sikeresen működött. 36 milliárd eurót sikerült már programokba bele kanalizálni, és én remélem, hogy az itt megszokott gyakorlat után erre vagy építve, következő lépésben már közös is lehet akár a programozás, a tagállamokkal közös. A delegációinktól igyekeztünk begyűjteni a tagállami igényeket és hajlandóságokat, és próbáljuk listázni azokat a területeket és módszereket, amelyek az egyes tagállamokban bevállaltak, beváltak, és azon leszünk, hogyha egy közös nevezőt alakítunk ki, és több együttműködést kérünk a tagállamoktól, akkor persze azt ajánljuk meg nekik, hogy a számukra hasznos témákat és módszereket tegyük közössé, ami már bevált tehát a Team Europe gyakorlata szerintem biztató. A tagállamok részéről is úgy érzem, hogy meg lesz az igénye folytatásra. Tehát a közös programozás, mint cél, nem teljesen alaptalan remény. Én mindenképpen azt szeretném, hogy ez megvalósuljon. Több részletes kérdés is elhangzott, vagy részletekre irányuló kérdés. Például azt kérdezték, hogy egyik biztos kollégám hajlandó lenne önökkel tovább tárgyalni a kotonú témáról. Igen, a kotonú tárgyalások folyamatosan zajlanak. Pont ma 6 órakor egy ezzel kapcsolatos távkonferenciára kell mennem. Köszönöm, biztos asszony. Amit ön felvázolt szerintem is a legjobb előrelépési módszer. Igen, holnap lesz a paszkotunú időszakról nálunk is tárgyalás, tehát jó az időzítés. Lesz még egy második köre az egyeztetésnek. Most viszont az előadónak szeretnék szót adni, hogy ő is tudja válaszolni a felvetett kérdésekre. Módosítók határideje a jelentés tervezethez július 23-a csütörtök. A posztkotonú megállapodásról majd zárt ülésen folytatjuk az eszmecserét és mielőtt erre áttérünk, meg szeretném mindenkinek köszönni, minden európai parlamenti frakciónak a támogatást. Nem fogjuk elfogadni, az Európai Parlament nem fogja